Okay, uh, then I uh, start uh, this meeting. Akkor megkezdjük ezt a mai ülést, mégpedig a DEVE szakbizottság üléséről van szó, és megpróbálok majd itt és most otthonról, tehát Svédországról összekapcsolódni önökkel. Természetesen mindent megteszek annak érdekében, hogy látszódjon az is, ami Európában történik. Nagyon sok kormány egyébként a nemzeti zászlókat teszi ki háttérnek, és ez persze fontos is, de ugyanakkor az európai zászlót is érdemes ilyenkor kitenni, mert ez a szolidaritásnak a jele. Én remélem, hogy ezekben a nehéz időszakokban mindenki jól van, önök is és a családjaik is, és hát az első napi rendi pontunk az gyakorlatilag a napirend elfogadását jelenti, és ezt nem is látom egyébként a kezükben, vagy mégis, köszönöm, akkor ezt elfogadottnak tekintjük, akkor most a kettes napi rendi pont következik, amit nem más, mint az, hogy megkezdhetjük az ülést. És hát a bejelentésekkel szeretném kezdeni. Először a tolmácsolással kapcsolatban lenne néhány megjegyezni valóm. Angol nyelven, franciául, németül, spanyolul, magyarul és lengyelül lesz tolmácsolás. Nos, hát most már elég sok ilyen ülés volt, úgyhogy tudjuk, hogy ez működik, és kérjük, hogy ezt mindenki alkalmazza is a tolmácsolási lehetőséget. Kérem, hogy mindenki a lehető legvilágosabban és lehető leglassabban beszéljen, mert csak így garantálható a jó tolmácsolási minőség a távtolmácsolás miatt. Szeretném még egyszer megköszönni mindenkinek az együttműködését, és akkor meg is kezdhetjük a munkánkat. Nagyon örülök annak, hogy sikerült a mai napon találkozót szerveznünk, és csak annyit szeretnék elmondani előzetesként, hogy mindenki tudja, hogy a kezdetek óta, a válság kezdete óta az összes koordinátor, az elnökök, alelnökök a lehető legaktívabban megpróbáltunk dolgozni. Kétszer volt találkozónk is a koordinátorokkal, ekkor táv módszereket használtunk, és különböző írásbeli eljárásokat is alkalmazni tudtunk. Voltak ezzel kapcsolatos levélváltásaink is, amelyeket elküldtünk az Európai Bizottságnak is, és Sassoli elnöknek. Én egyébként term- én személyesen egy közös nyilatkozatot is kiadtam az AKC országok parlamenti közgyűlésével együtt, és lehetőségem nyílt arra is, hogy informális miniszteri ülésen vegyek részt videokonferenciában a miniszterekkel, ez egyébként április 8-án történt meg. A koordinátorok pedig úgy döntöttek, hogy két saját közleményezésű jelentést fognak írni a COV-19 hatásáról a fejlődő országokra, illetve a válság és a pandémia humanitárius hatásait, vagy humanitáris vonatkozású hatásairól. Ezeket az információkat egyébként e-mailben is kiküldtem, úgyhogy nem szeretnék itt tovább menni, és természetesen mindenkinek lehetősége lesz, hogy kérdéseket tegyen fel ezzel kapcsolatban. Végül, de nem utolsó sorban, fontos azt is látni, hogy nagyon nehezen tudunk fizikai meetingeket létrehozni, Ugyanakkor természetesen a demokrácia nem állhat le, az Európai Parlament működése nem állhat le a járvány miatt, úgyhogy jó magam és a többi parlamenti képviselő is felveszi a harcot a COVID-19-el szemben, de ugyanakkor vannak más olyan fontos témák is, amelyekben mindenképpen eszmét kell cserélnünk. Természetesen ennek a válságnak fontos devés anyagokra, fájlokra hatása lesz, és például van egy olyan véleménytervezet, amely az Európai Unió erdőinek megőrzésére vonatkozik. Ezt egyébként már véglegesítettük, és módosításokat is be lehetett terjeszteni ehhez, még egészen már május 14-éig várjuk ezeket a módosításokat. Azért is adtunk több időt, mert tudjuk, hogy erről a véleményről júniusban szavazás történik majd az Envi-ben, és ezért fontos az, hogy a módosítások idejében megérkezzenek, és aztán ennek következtében, vagy ez, ennek kapcsán majd a júniusi ülésünken tudunk majd szavazni. Ezek voltak a bejelentéseim, és akkor ezzel rá is térnék a hármas napi rendi pontra, ami pedig nem más, mint a korábbi üléseink jegyzőkönyveinek elfogadása, február 17-e, 18-a legutolsó, találkozónk időpontja, ezek az e-meeting dossziéban megtalálhatók, és amennyiben nem lesznek megjegyzések ezen ülés végéig, akkor ezeket elfogadottnak fogjuk tekinteni. Ezzel el is érkeztünk a négyes napi rendi ponthoz, amely a mai ülésünk központi kérdését tárja elénk. A koordinátorok is úgy gondolták, hogy a COV-19 ellenes harcra kell leginkább összpontosítanunk most, és ezt az Európai Bizottsággal és a tanácssal karöltve kell megtennünk. A mai ülésünkön tehát erről lesz leginkább szó, és nagyon örülünk annak, hogy nem csak egy, hanem kettő biztos is részt vesz majd az ülésünken, Urtalainen és Leonardics biztosok lesznek velünk, illetve a nemzetközi válságkezelő központoktól is be fognak hozzánk csatlakozni. Nagyon fontos azt látni, hogy milyen a helyzet a fejlődő világban, illetve olyan országokban, ahol a válság nagyon keményen hat, és itt egy külső Európai Uniós külügyi választ kell adni. Egy globális világjárványról beszélünk, ehhez, erre pedig globális szintű választ kell adnunk, mert különben majd a második vagy harmadik hullámban is támadni fog a járvány. A vírus nem ismer határokat, és gyakorlatilag a mostani munkánk központjában az kell, hogy álljon, hogy megvédjük az emberi életeket. Ezért kell közösen küzdenünk és fellépnünk. Az EIS és az Európai Bizottság együtt egy első fejlesztés és humanitárius válasz dolgozott ki. Ez egy intézkedés csomag formájában jelent meg. Gyakorlatilag 20,7 milliárd euróról van szó. Ez az európai költségvetésből érkezik, és hát reméljük majd azt is, hogy a tagállamok is nagyobb mértékben hozzá fognak ehhez járulni, mert egyértelmű az, hogy ez csak egy átcsoportosítás összegéből adódik, de hát a jövőben biztos, hogy még sokkal több pénzre lesz szükség, tehát például Afrikából még nagyon kevés információnk van, de hát több mint 50 országgal működünk egyet, együtt én úgy gondolom, hogy egyértelmű az, hogy hatalmasak a kihívások, és hogy az esetszám is sokkal alacsonyabb a bejelentett esetek száma valós esetek számához képest. Ami a parlamentet illeti, megpróbáljuk majd monitorozni ezeket az erőfeszítéseket. Ez a Team Europe nevet viselő program, és most a legfontosabb az, hogy ezt a csomagot hogyan tudjuk megvalósítani, hogyan tudunk Európán belül koordinálni, illetve más európai donorokkal is együttműködni. Nagyon fontos látni azt is, hogy naprakész információink legyenek a pénzügyi intézkedések tekintetében. Ez alapvetően egy nagyon fontos, de első lépés, és egyértelmű, hogy többre lesz szükség. Mindenesetre az is biztos, hogy a biztosokkal majd egy kicsit részletesebben is meg fogjuk tudni vitatni ezeket a kérdéseket. Engedjék meg azt is, hogy arra is utaljak, hogy egy soha korábban nem látott méretű válságról van szó, és ezért nagyon fontos a koordináció, az, hogy megfelelő vezetést, irányítást adjunk a problémák megoldásának. Mindenki a koordinációról beszél, és ennek fontosságáról ugyanakkor senki sem akar koordinálni. A válság viszont most majd próbára teszi azt, hogy a Team Europe képes-e működni, képes-e koordinálni, és valóban hatékony megoldása ez a járvány ellenes harcban. Szeretném kimondani azt is, hogy nagyon fontos az, hogy az Európai Uniós tevékenység vizibilitását is növeljük, mert különben szolidaritás terén nem fog látszani az, hogy ilyen nagy kihívások időszakában is milyen sokat teszünk. Szeretném most a biztosokat köszönteni, lesz eh, mindkét eh, biztos részéről egy-egy bevezető, és aztán kérdések következnek majd a koordinátorok részéről, és eh, ezt követően jönnek majd a parlamenti képviselők, akik szintén hozzászólhatnak. Úgyhogy még egyszer szeretnék mindenkit köszönteni, az összes jelenlévő képviselőt, a munkatársainkat, remélem, hogy mindenki jól van, és ezzel meg is adnám a szót a biztosnak a megnyitó bevezetőjéhez. Köszönöm szépen! Thank you. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők! Remélem hallanak. Nagyon nagyra értékelem ezt a lehetőséget, hogy egy eszmecserét tarthatok önökkel. Noha nem tudunk ma kezet fogni, a közös kötelezettség vállalásunkat tudjuk hangsúlyozni most, amikor Európát és a partnerországokat kell támogatnunk. Három üzenetet szeretnék ma megfogalmazni. A Team Europe, Európa együtt sikeres lesz, a globális válaszadásunk a leginkább sérülékenyeket kell megcélozza, és a globális közösséget képesek leszünk vezetni ezen folyamat során. Először is a Team Europe hozzájárulással szeretném kezdeni. Az Európai Bizottság az Európai Befektetési Bankkal együtt létrehozott egy 15,6 milliárd eurós globális csomagot. Ezzel embereket védünk, ember életeket mentünk meg, az emberek megélhetését is biztosítani szeretnénk a partnerországokban. Ezek a források nem friss összegeket jelentenek, ezek korábban nem elköltött és most átcsoportosított források. A Team Europe együtt sokkal többet, több forrást mozgósít, ahogyan ezt az elnök is hangsúlyozta. Az EU tagállamokkal az Európai Befektetési Bank, valamint az újjáépítési és fejlesztési bank együttműködésével már most több mint 20 milliárd euró áll rendelkezésünkre. Ezért személy szerint úgy gondolom, hogy ez egy elég jelentős csomagot képvisel. Az Európai Parlament ebben a csapatban egy egyenlő jogokkal bíró egyenértékű partner. Ezért úgy gondolom, hogy a DEVE és az AFET szakbizottságok elnökének jelenléte a legutóbbi uniós szintű miniszteri tanácsülésen kulcsfontosságú volt, és szeretném megköszönni nekik a határozott támogatásukat, és köszönöm azt is, hogy a múlt héten jelen voltak. A bizottsági szolgálatok és jó magam rendszeresen tájékoztatjuk Önöket erről a folyamatról, és természetesen bevonjuk Önöket a releváns vitákba. Prioritásként kezeljük a partnereink COVID fertőzések kapcsolatos szükségleteit, ugyanakkor tiszteletben tartjuk a már létrehozott országokra kiigazított keretösszegeket is. Főleg az afrikai országokra összpontosítunk, valamint a közel-keleti konfliktusos övezetekre. A globális válaszadás három pillérre épül. Konkrétan ez azt jelenti, hogy 500 millió eurót fogunk át irányítani a sürgős, rövidtávú vészhelyzeti válaszadás céljából. Kollégám Lenárcsics biztos részletezni fogja majd, hogy konkrétan milyen erőfeszítéseket teszünk jelenleg. 2,8 milliárd euró fogja támogatni a kutatást, illetve az egészségügyi rendszerek működését a partnerországokban. Itt is határozott intézkedéseket hozunk annak érdekében, hogy az egészségügyi és társadalmi, társadalomvédelmi rendszereket erősítsük, valamint a vírussal kapcsolatos figyelemfelkeltést is támogassuk az országokban. 12,3 milliárd eurót szánunk arra, hogy a pandémia gazdasági és társadalmi hatásait enyhítsük. Emberek milliói, köztük fiatalok és nők már most is mindent kockára tettek a válság miatt. Éppen ezért a partnerországokban támogatást kell nyújtanunk, és egyidejűleg az alapvető értékeket is fenn kell tartanunk. Készek vagyunk arra, hogy a globális közösség élére álljunk ezen globális fenyegetés keretében. A globális együttműködés és a szolidaritás a multilaterális erőfeszítések által az egyetlen hatékony fegyver, amely a kezünkben van ahhoz, hogy megnyerjük ezt a küzdelmet. Éppen ezért kiállunk egy koordinált globális válaszadás mellett a G7-ek, illetve a G20-ak szintjén. Én személy szerint nagyon örülök annak, hogy a G20-ak bejelentették a kormányzati kölcsönök visszafizetésének befagyasztását. Ez ugyanis az első fontos lépés az könnyítés felé. Az ENSZ-nek továbbra is megbízható partnerei leszünk, az egészségügyi világszervezet partnerei is, valamint továbbra is együttműködünk a nemzetközi pénzügyi intézményekkel fokozottabb erőfeszítéseket fogunk tenni egy oltóanyag kidolgozása érdekében is, ez szintén nagyon fontos. A bizottság egyébként részt vesz egy online adományozó konferencia megszervezésében május 4-én. Partnerekkel szeretnénk előmozdítani a diagnosztikus eszközök, valamint az oltóanyagok és a gyógyszerek kutatását 7,5 milliárd euróval vezető szerepet kívánunk betölteni más donorokkal és kezdeményezésekkel együtt, mint például a Gavi szövetség, valamint az innovációt elősegítő koalícióval is együttműködünk. Tisztelt képviselők, szeretném meghallgatni az önök véleményét, gondolatait, ugyanis csak európai csapatként, csak együtt tudunk eredményeket elérni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és várom önökkel a vitát. Köszönöm szépen. Köszönöm biztos asszonynak a bevezetőjét. Most pedig szeretném megadni a szót Lenácsics biztosnak is. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők. Remélem, hogy jól hallanak. Szeretnék köszönetet mondani a szakbizottságnak a meghívásért. Nagyon örülök, hogy lehetőségünk nyílik erre az eszmecserére. Kollégám Jutta hozzászólása után szeretnék kitérni bizonyos részletekre, a humanitárius aspektusokkal kapcsolatban, hogyan próbál az Európai Unió globálisan reagálni erre a világjárványra. Ez a világjárvány most már a szegény országokat is elérte, éppen ezért nagyon fontos ezekre a kihívásokra reagálnunk az Európai Unión belül és azon kívül is, olyan okokból, amelyeket ön is, elnök úr, már részletezett. A szolidaritásunkat kifejezésre kell juttatnunk, és fel kell számolnunk a járványt mindenhol, máskülönben ez ismét feltámad. Ami egyértelmű, az az, hogy a pandémia következményei rövid és hosszú távon egyaránt nagyon mélyek lesznek. Ez már egy elismert tény a globális EU válaszadásról szóló közleményünk is ezt kifejezi. A humanitárius szükségleteket súlyosbítani fogja a válság, és a hatásait leginkább olyan országokban fogják érezni, ahol már amúgy is válság és konfliktusok sújtják a lakosságot. És olyan országokról van szó, amelyek rá vannak utalva a túlélésük véget a humanitárius segítségnyújtásra. Ide tartoznak gyermekek, nők, a lakóhelyüket elhagyni kényszerülő személyek, fogyatékossággal élők és idősek, ők azok, akiket leginkább sújtani fogja a járvány. Szeretnék néhány példát megemlíteni arról, hogy milyen kihívásokkal állunk szemben. Több országban, amelyeket konfliktusok sújtanak, Szíria, Jemen vagy Líbia, az egészségügyi ellátást, az egészségügyi szolgáltatásokat megtizedelte, megtizedelték a katonai támadások, amelyek egyértelműen megsértették a nemzetközi humanitárius jogot is. Ez természetesen emberéleteket követelt, egészségügyi dolgozók is életüket vesztették, és nagyon sok egészségügyi eszköz is kárba veszett. 900 ezer rohingya menekült érintett a Cox Bazári legnagyobb menekült táborban, amely az egyik leginkább túlzsúfoltabb hely a világon. Egy ilyen helyen a társadalmi elkülönés nyilván gyakorlatilag lehetetlenség. Ha megnézzük északnyugat Szíriát, ahol egy millió ember él olyan telepeken, ahol két-három család osztozik egy sátoron, 10-15 ember él együtt, az ő esetükben is a társadalmi elkülönülés nagyon nehéz. Nagyon sok esetben, ahol menekültek élnek, vízhiány is fennáll, ami lehetetlenné teszi a kézmosást. Emberek milliói konfliktusos övezetekben melegendő élelmiszerrel sem rendelkeznek. A közelmúltbeli vándorsáska járvány például súlyosbítja az éhínséget is olyan országokban, mint Kenya, vagy a kolera, a kanyaró, a sárgaláz is tovább terjednek, és tovább nehezítik a már amúgy is gyenge immunrendszerüket ezen embereknek. A nemek, a nemek közti erőszak, a nemekkel kapcsolatos erőszak is súlyosbodik, az iskolák bezárnak, Ezáltal sok gyermek számára a tanulás lehetősége megszűnik, ami által felmerül egy elveszett generáció kockázata is. Sőt, a korlátozások, amelyeket a hatóságok a járvány miatt életbe léptettek, megakadályozzák azt is, hogy a humanitárius dolgozók, illetve termékek, áruk eljussanak oda, ahol leginkább szükség van ezekre. A közös nyilatkozat hangsúlyozza azt, hogy a konfliktus által sújtott lakosságok ellátását folytatnunk kell, a migránsok, a menekültek ellátását, különösen azokra való tekintettel, akik menekült táborokban vagy hasonló telepeken élnek. A leginkább sérülékeny, a leginkább veszélyre kitett személyek alapvető szükségleteit továbbra is el kell látnunk, belértve az élelmiszerellátást és az alapvető egészségügyi ellátást. De hogyan birkozunk meg mindezzel? Szeretnék hangsúlyozni egy nagyon fontos pontot. Nem fogjuk tudni a korábbi korábban meghatározott humanitárius válságokra elkülönített forrásokat átcsoportosítani erre a járványra, azért, mert a jelenlegi humanitárius igényekre is reagálnunk kell, és támogatnunk kell a sérülékeny lakosságokat. Olyan területeken, ahol a kolera vagy a kanyaró betegíti meg az embereket, nem veszélyeztethetjük az emberek egészségét, vagy ahol az élelmiszer biztonság hiánya súlyosabbá válik, még inkább nehézzé válik az emberek táplálása, a családjaik ellátása. Ez természetesen a vírus tovább terjedésének egy táptalaja is lehetne. Tehát olyan lakosságok, amelyek amúgy is már egy humanitárius válság áldozatai, még inkább veszélyeztetettek lehetnek a COVID-19 esetében. Éppen ezért úgy gondoljuk, hogy ebbe a csapdába nem eshetünk bele. És éppen ezért a WHO kérésére adott válaszunk azonnali volt, azonnal reagált az Európai Bizottság. Már februárban további 30 millió eurót mozgósítottunk a tartalékainkból. Ezt a forrást a vészhelyzeti válaszadásra és a felkészültségre fordítottuk afrikai és ázsiai országokban, olyan országokban, amelyekben az egészségügyi rendszer gyenge volt, és amelyeket már amúgy is sújtották a különböző humanitárius válságok. Ezzel párhuzamosan partnereinkkel együtt vizsgáljuk azt is, hogy milyen jelenlegi és jövőbeli humanitárius műveleteket lehet kiigazítani annak érdekében, hogy a pandémiával kapcsolatos tényekre is reagáljunk és választ adjunk. 169 millió euró áll rendelkezésre a 2019-es és 2020-as humanitárius végrehajtási tervből e célból. A fő célpontok, célkitűzés ebből a szempontból az egészségügyi rendszer, a víz ellátás és a higiéniával kapcsolatos fellépések lesznek. Ugyanakkor ez nem fogja veszélybe sodorni az átfogó humanitárius válaszadásunkat sem, azokat a céljainkat, amelyeket már 2020-ra azonosítottunk. Ahogyan kollégám Jutta már elmondta, a közös nyilatkozat a rövidtávú és sürgős válaszadásra különített el forrásokat. Hangsúlyoztuk, hogy ez nem friss pénz, hanem ezek máshonnan átirányított összegek. A totális, a teljes finanszírozás különböző forrásokból és finanszírozási eszközökből származik, ami a mi humanitárius részünket illeti. 169 millió áll rendelkezésünkre részünkről, ahogyan azt említettük a WHO részére is. Egyetértek önnel, elnök úr, abban, hogy friss pénzre is szükség lesz. Minden lehetőséget megvizsgálunk az Európai Bizottságon belül erre vonatkozólag. Az ENSZ globális humanitárius tervét és támogatjuk a Vörös Kereszt, a Vörös Félhold terveit is támogatjuk, és úgy gondoljuk, hogy meg kell válaszolnunk azt a kérést is, amit a nem kormányzati szervek intéztek irányunkba a további támogatás érdekében. Nagyon nehéz a költségvetési kontextus, és ezt még nehezíti az is, hogy a jelenlegi pénzügyi keret utolsó évében járunk. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy eh, sikerüljön több támogatást adnunk. Végezetül, elnök úr, hadd mondjam el azt, hogy az Európai Bizottság teljes mértékben támogatja azt, amit az ENSZ főtitkára Guterres úr is elmondott, hogy legyen globális tűzszünet, Borrell főképviselő is megismételte ezt abban a kijelentésében, amit április elején tett az EU nevében. Itt az ideje ennek, hogy világszintű tűzszünetet tudjunk létrehozni, hogy megszűnjenek a fegyveres harcok. Az is nagyon fontos mindenki számára, hogy eh, a fegyveres konfliktusban érintettek megfelelnek a nemzetközi emberi jognak. Úgy véljük, hogy fel kell oldani a korlátozásokat, amelyek az emberi jogi segítőket illetik. Meg, különböző opciókat megvizsgálunk annak érdekében, hogy ezt elérhessük. Nagyon fontos az, hogy a humanitárius kargókat el lehessen juttatni. Két szállítmányt tudtunk útra bocsátani Máliba, illetve Kongóba. Továbbra is a koordinációra kell koncentrálnunk minden szinten, a tagállamokkal is koordinálnunk kell, és itt a Team Europe, az Európa csapat nagyon fontos itt, de más szereplőkkel is koordinálnunk kell, úgy, mint az ENSZ rendszerével, a Vörös Kereszt, Vörös Félhold mozgalmával, és a különböző NGO-kkal is. Ennek során fontos az Európai Parlament szerepe is. Továbbra is várom az önök támogatását ebben, beleértve azt is, hogy segítenek-e nagyon robusztus humanitárius költségvetést létrehozni a következő több éves pénzügyi keretben. Várom a kérdéseiket, megjegyzéseiket, és köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm biztos asszony, biztos úr ezeket a bevezetőket. Most megadom a szót a koordinátoroknak. Hölvényi Györgyel kezdjük az EPP részéről. So, hello to everybody. Üdvözlök mindenkit. Nagyra értékelem azt, hogy sikerült megszerveznünk ezt a találkozót, és szeretnék köszönetet mondani a biztosoknak is, hogy elfogadták ezt a meghívást ebben a nagyon nehéz időszakban. Én személyesen ennek nagyon örülök. Annak érdekében, hogy gyors fellépést tudjunk biztosítani az EU nevében, és hogy a COVID-19 kapcsán is támogatást tudjunk nyújtani. Ehhez információra van szükség, erről beszéltünk, és ezért csak üdvözlöm ezt a, az ülést. A pénzügyi tartalékok nagyon korlátozottak, Nagyon fontos az, hogy növeljük a humanitárius segítségnyújtás hatékonyságát, illetve a fejlesztési támogatás hatékonyságát. Itt a hitelességről is szó van, és remélem, hogy ez az új cím, Team Europe, ez tényleg hatékonyabb lehet, és jobb kommunikációt szolgálhat majd ebben a nagyon nehéz időszakban. A helyzet miatt arra van szükség, hogy bizonyos fajta lépéseket megtegyünk, ezek főként a végrehajtást érintik. Annak érdekében, hogy a támogatás hatékonyságát javítsuk, erősebb partnerségre van szükség, és pontosan itt van a specifikus kérdésem is. A helyi szervezetekkel amelyek már most is a helyszínen dolgoznak. Eh, Halatok kívül nincsen semmilyen fajta más együttműködés. Attól, tért, attól félek, hogy mert a nagy szerveknek, a szervezeteknek adunk pénzt, és eh, figyelmen kívül hagyjuk a helyi szervezeteket, és emiatt majd a hatékonysággal lesz gondunk. A kérdésem a következő, az Európai Bizottság hogyan kívánja be vonna a helyi szervezeteket az EU globális válaszába, ez nagyon fontos, és milyen fajta konkrét lépéseket fognak tenni annak érdekében, hogy valóban megkapják a rászorulók a segítséget. Szó volt erről, a biztos asszony beszélt erről. Tervezi-e az Európai Bizottság azt, hogy a magántámogatást jobban bevonja-e a támogatásokban, mit fognak tenni annak érdekében, hogy ezt a finanszírozást el lehessen érni a következő évben. Köszönöm szépen! Elnök, köszönöm szépen Hölvényi úrnak. Udo Bullman következik az SND nevében. Üdvözlök mindenkit, kedves barátaim, kedves kollégák, remélem mindenki hall és lát engem technikailag minden jól megy. Köszönöm, Tomás, hogy megszervezted ezt. Köszönöm a munkatársoknak, titkárságnak, a technikusoknak is természetesen, akik lehetővé teszik azt, hogy ma beszélhetünk egymással. És üdvözlöm természetesen a mi biztosainkat is, akik elkötelezettek ezen kihívással szemben, ami előttünk áll, örülök annak, hogy beszélhetünk ezekről a kérdésekről, és hat mondjam el azt még egyszer, hogy az SND család támogatja önöket. Hadd tegyek fel néhány kérdést. Természetesen voltak már kezdeményezések, Tudjuk, hogy a legnagyobb kihívás előtt állunk globálisan is, világszinten is. Ez a legnagyobb kihívás a második világháború óta. És egy teljesen más világban fogunk felébredni majd, hogyha sikeresen leküzdöttük ezt a válságot. És ez egy nagyon hosszadalmas feladat lesz, hosszú, hosszadalmas lesz az, hogy a gazdaságunkat, a szociális struktúráinkat, társadalmainkat újraépítsük, és egy fenntarthatóbb, gazdaságilag, szociálisan, környezetileg fenntarthatóbb helyét tegyük a világunkat. A kérdésem itt van. 50,6 milliárd eurót mozgósítunk különböző tevékenységekre, két milliárdot szánunk majd körülbelül a Szahara alatti, Szahara alatti területekre. Upulainen biztoshoz intézem a kérdést, két milliárd ez EDF és európai költségvetés, vagy csak európai költségvetés. Hogyan lehet manőverezni annak érdekében, hogy ezt az összeget növeljük, mert nem hiszem, hogy ez elegendő lesz lesz eh, majd ez. Ez elég lesz a tűzoltásra, de egészen biztos, hogy nem lesz eh, ez teljes mértékben elég. Lenárcsics biztos úr, ön is beszélt az 500 milliós eh, rövidtávú vész támogatásról, hogyha megnézzük a különböző földrajzi területeket, itt van a szomszédsági politika, keleti, déli partnerek, ez az 500 millió, ez majd Afrikára eh, fordítandó-e? Lenárcsics biztos úr, mi a helyzet a víztartalékkal? Ez be van még fagyasztva-e? Vagy ezt a pénzt fel lehet-e szabadítani azonnal arra, hogy a legsürgetőbb dolgokat megválaszoljuk, amelyeket egyébként ő is felvázolt az imént? Utolsó kérdésem. Igen, jó az, hogy az eh, IMF a kifizetési kötelezettségek eh, befagyasztását kérte, de szerintem ennél sokkal többre lenne szükség, nemzetközi kezdeményezésekre van szükség, amiket az Európai Bizottság irányítana, elgondolható-e az, hogy a bizottsági kollégium nem csak az állami eh, hitelezőket, eh, a Párizsi klubot, a kínaiakat hozza össze, hanem a magán hitelezőket is-e, eh? mert erre szükség lenne, hogy újfajta kezdeményezések születhessenek. Köszönöm szépen! Elnök, Köszönöm, most pedig Charles Görens kapja meg a szót a Renew nevében. Oui, merci, président. Köszönöm szépen, hallanak? Haló, haló, hallanak? Jó napot kívánok, és köszönöm szépen a két biztosnak is, hogy felszólaltak, és mindazoknak is, akik ezt a mai ülést lehetővé tették. Szerintem tökéletes egyébként a szervezés. Én a következő megjegyzéseket szeretném elmondani. Először egy általános megjegyzést, ez a világjárvány gyakorlatilag a már meglévő problémákra épül rá, Úgyhogy az Európai Uniós válasz, és természetesen a tagállamok által adott válasz is csak az lehet, hogy el fogjuk felejteni az összes problémát. Nem lehet ez a válasz, tehát mind a kettő problémát figyelembe kell venni, a jelenlegi válságot és a korábbi problémákat is. Tehát további mobilizációra van szükség, és friss ö, forrásokra is. Másodszorban pedig tudjuk azt is, hogy sürgős humanitárius válaszadásra van szükség, és ugyanakkor a partnereinkkel is fel kell venni a kapcsolatot ennek tekintetében. A sürgős humanitárius helyzetben a Karitász, a Vörös Kereszt, a Vörös Félhold, a WHO, az ENSZ szakosított szervezetei és más ismert szervezetek a partnereink. Mindenki egyetért abban, hogy az azt kockáztatjuk, hogy kevés lesz a pénzünk, és hogy nagyon nehéz döntések előtt állunk majd, tulajdonképpen ezek fájdalmas döntések lesznek. Ezért nagyon óvatosan kell eljárnunk, azzal kapcsolatban, hogy milyen döntéseket hozunk, és milyen partnereket kívánunk támogatni, kikkel akarunk együttműködni. Nem tudom egyébként, hogy a malária, az ÉC és a tuberkulózis elleni harcot miért nem említettük. Itt egy globális problémáról van szó. Gyakorlatilag ezek a szervezetek is készen állnak arra, hogy velük együttműködve segítsük az embereket, közösségeket, csoportokat, főként a kockázatos csoportokat. Tehát a kérdésem a következő lenne, nem kellene-e esetleg olyan módon strukturálni az együttműködést a globális fórummal, hogy struktúrált módon tudjunk fellépni, mert hogy a hatékonyságot kell növelni ebben a nehéz időszakban. És végül is lenne még egy megjegyzésem. Az, amit most elmondtam, a rövidtávú megoldásokra vonatkozik. És a kérdéseimmel kapcsolatban a biztosokhoz fordulok. Mostantól fogva önök is elmondták, hogy megpróbálnak a levont következtetésekre, a tanulságokra építeni. Vajon a következő napok során nem lehetne-e egyfajta leltárt készíteni, diagnózisra van szükségünk azzal kapcsolatban, hogy a tagállamok, illetve más partnerek hogyan látják a helyzetet, mik az ő igényeik. Mert hát az igények nagyon különlegesek, és országról országra változnak is, és nem is ugyanazok ezek az igények, mint amelyek az Európai Unióban mutatkoznak. Tehát jó lenne tudni azt, hogy mire van szükségük partnereinknek, partnerországainknak, és mit szeretnének ők kérni, mert semmi értelme nincsen annak, hogy ezekkel az országokkal ne partnerségben gondolkozzunk. Azért azt gondolom, hogy van itt egy olyan pont, egy olyan gondolat, és ez lesz majd a lezáró gondolatom is egyben, amely már most is prioritásként mutatkozik eh, a politikánk szempontjából. Arról van szó, hogy az egészségügyi ellátórendszerek eh, felépítését, szerkezetét kellene mm, megismernünk, és nem tudom, hogy milyen további érvekre van szükség ahhoz, hogy végre az összes országban általános egészségügyi, egészségbiztosítási hálózatot, rendszert alakítsunk ki. Itt politikai akaratra van szükség, hiszen vannak olyan országok, ahol nincsen általános rendszer, vannak nagyon szegény országok, ahol viszont ez elég jól működik. Úgyhogy gyakorlatilag ott, ahol a fejlődő országgal jó az együttműködés, biztos vagyok benne, hogy jobban felkészültek is ezek az országok, illetve ezek az egészségügyi rendszerek, ahhoz képest, amelyek, amely országokkal nincsen ilyen együttműködésünk. Ezt egyébként az ebola kapcsán is már nagyon világosan látni lehetett. Még egyszer köszönöm szépen, hogy itt vannak, és hogy meghallgatnak bennünket. és remélem, hogy a jövőben is fel tudok majd még szólalni. Köszönöm szépen! Bernard Sinok kapja meg a szót az ID-tól. Please please the, um, press the speak button. Sajnos nincsen teremhang, és nem működik a berendezés. Most úgy tűnik, hogy igen. Nyok. Rám gondoltak, címnyok? So, uh, the floor now go- most megkapja a... Elnök, akkor most uh, Anna Simiak kapja meg a szót az ID-től. Ja, guten Tag, igen, jó napot kívánok, kedves kollégák! Remélem, hogy mindenki lát és hall engem. Én nem látom önöket ugyan. Először is eh, Opelainen asszonynak szeretném feltenni a kérdéseimet, és remélem, hogy ma értékes információkat kapok majd tőle, és bekapom a válaszokat a kérdéseimre. A Team Európa arról döntött, hogy a leginkább veszélyeztetettebb országokat, illetve embereket támogatja. Ez helyes is, de viszont a végrehajtás az az lesz, hogy jól gondolták, viszont rosszul sikerült a végrehajtás. Ha megnézzük az elmúlt napokat, akkor néhány kérdés felmerült bennem. Kérném, hogy ezeket konkrétan válaszoljon meg politikai eh, sallangok nélkül. Nagyon sok program a teszt felszereléssel foglalkozik. Olyan dolgokról van szó, amely itt Európában sem elérhető az emberek számára. Emlékszem arra, hogy Franciaországban az embereket szóltírozták, hogy ki az, aki életképes, ki, aki nem, azért, mert nem volt elegendő felszerelés. Olaszország Ban például az Európai Unióról kívülről kaptak nagyvonalú segítséget. Vagy Törökország is kapott segítséget, függetlenül attól, hogy elég ellenséges Európával szemben. Honnan fogják megkapni ezeket a felszereléseket? ki állapította meg ezeket az igényeket nálunk? Itt Európában nincsenek elég adatok. Hogyan tudja ezt elmagyarázni az európai állampolgároknak, például Elzászban vagy Olaszországban? Moratóriumot követeltünk már többször. Hogyha az Európai Házban nincsen rend, akkor nem lehet, nem lehet biztonságot teremteni. Itt a költségvetési uh, támogatás, Bolíviának is adtunk, Afganisztának is adtunk több milliót, Szeora Leonának is 30 milliót adtunk a koronavírus leküzdésére. Feltették-e a kérdést, hogy mi a helyzet az európai szegényekkel, az idősekkel, a dél-olaszországi munkanélküliekkel, 10 millióval támogatjuk például Myanmart, miért kapnak Nigériában is támogatást, ott is óriási a korrupció egyébként. Egy olyan országról van szó, ahol a keresztényeket egyébként üldözik. Miért, miért, mi az alapja ezeknek a támogatásoknak? támogatásoknak? Ki határozta meg az igényt erre? a többi projektnél nem is látom az értelmét. Európában sem rendelkezünk meg a megfelelő gyógyszerrel, Szudánban akarjuk 10 millióval a vírussal szembeni tudatosságot növelni. Vannak olyan intézkedések is, amelyek a szexuális erőszak elleni fellépést támogatják. Most a korona akkor a, a libidót növeli? Mit jelent ez? Ilyen intézkedésekre szánunk pénzt. Afrikában a koronavírus miatt nem igazán változott meg a, a, a helyzet, ellentétben Európával tényleg ezek a projektek a nagy gazdasági kihívások tekintetében nem túlzóak-e? Utolsó kérdésem a jordániai, libériai segítségnyújtás tekintetében. 42 milliót adunk a rászorulóknak. Szeretném elmondani azt, hogy 2018-ban Németország több milliós programot fogadott el egy foglalkoztatási kezdeményezés a közel-keleten. Ez egy teljesen haszontalan foglalkoztási program volt. Még mindig létezik ez a program. Ugyanannyit keres így egy utcaseprő, mint egy tanár. Nem támogatjuk-e már eléggé a menekülteket? A Liban néz, a libanoniakat, vagy a szíriaikat kell most támogatnunk? Nem arról van ez szó, hogy egy problémát megoldunk, aztán három újat teremtünk? Lenácsics úr? A legutóbbi alkalommal volt már alkalmunk erre, és akkor is tettem fel kérdéseket. Februárban azt hangsúlyozta, hogy az ECDC szakértői a tagállami szükségterveket vizsgálják, sikerült-e igazi terveket kapni. Hogyha megnézem most az európai helyzetet, akkor azt látom, hogy különböző intézkedések vannak a különböző országokban. Terjünk vissza Olaszországhoz. Nem kapott támogatást az EU tagállamoktól Olaszország, Németország, sem segített. Olaszország Kínától kapott támogatást, március 15-én kapott Olaszország európai támogatás, ez túlságosan későn volt már. Európa, vagyis önök óriási bizalomvesztéssel kell, hogy szembenézzenek. Az olaszok nagy többsége úgy érzi, hogy az EU magukra hagyta őket. Én szégyellem azt, hogy Olaszországot magára hagyta az EU, Kína sokkal hamarabb segített Olaszországnak. Úgy gondolom, hogy az európai terveket, szükségterveket tartalmazó fiók igazából üres, üres. Az európai állampolgárok, én is erős fellépést várnék, nem bürokráciát. az EU-nak megszakadt a kapcsolat sajnos. Uh, thank you, Mr. I had to cut you there. But... Köszönöm szépen, le kellett önt uh, keverni, mert maximum három percben lehet felszólalni. És sajnos uh, itt most tiszteletben kell tartanunk mindenkit, hogy lehetőséget biztosítsunk minden, minden képviselőnek, úgyhogy szeretném kérni a koordinátorokat, hogy tényleg ne több mint 5 percben beszéljenek, és a lehető leginkább térjenek rá a lényegre, mert itt több kérdés is megfogalmazódott a biztosokkal kapcsolatban, illetve a biztosokhoz. Michel Rivázi következik. Bonjour à tout le monde. Jó napot kívánok mindenkinek! Hallanak? Hallanak? Igen, nagyon jól halljuk Önt. Tökéletes, köszönöm szépen, és köszönjük a két biztosnak is, hogy itt van velünk. Kérdéseim lennének Önökhöz. A bizottsági dokumentum koronavírussal kapcsolatos állításaival kapcsolatban. Először is nagyon örülök annak, hogy felfüggesztik az adósságukat, mert itt valóban tovább kell menni az átütemezéstől, a fejlődő országok összes adósságát fel kell függeszteni, és hát nagyon sürgősen kell lépni. Viszont engem azért aggaszt egy kicsit a fejlesztési politikáink koherenciája és a kereskedelmi politikánk ehhez való viszonyulása. Már most ebben a sürgős helyzetben is a vám tarifákat az orvosi felszerelések és gyógyszerek tekintetében fel kellene függeszteni, valamint a, meg kellene tiltani az exportokat ezekkel a termékekkel kapcsolatban, illetve fel kellene függeszteni a, az egészségügyi, illetve a gyógyszeriparban meglévő szabadalmak árát is. Néhány gondolatot szeretnék elmondani Madagaszkárral és Szenegállal kapcsolatban. Onnan nagyjából 50 személy betegedett meg, ennyi betegedést jelentettek be, de egyelőre még senki sem halt meg. Hidroxikluropinnel és egy másik antibiotikummal kezelik ezeket a betegeket. Szenegálban ugyanezt tették, és valóban nagyon kevés a, haz, a halálos eset és ott a Pasteur Intézet egy tesztet is kidolgozott azzal kapcsolatban, hogy megállapítsák, teszteljék az embereket gyors tesztekkel. Vajon nem lehetne-e segíteni Afrikát, az afrikai országokat azzal kapcsolatban, hogy ezen gyógyszerek rendelkezésre álljanak? Itt most nem az oltásokról beszélek, mert az oltóanyag maximum egy év múlva állhat legkorábban rendelkezésre, de az biztos, hogy ebben a sürgős helyzetben minden gyógyszert be kell vetni, ami alkalmazható és ami esetleg segít. Meg kellene nézni azt, hogy mi történik Szenegálban, 10 perces gyors teszteket alak kell kialakítani, amelyekkel le lehet tesztelni az embereket, és hogyha az antibiotikumos kezelés segít, hát akkor őket segíteni kell abban, hogy be tudják szerezni ezeket a hatóanyagokat. Önök azonban nem beszélnek például a biodiverzitásról sem eleget, amelynek fontos szerepe lehet ebben a kérdésben. A WHO és más jelentések kapcsán is kiderült az, hogy a biodiverzitás csökkenése bizony járványokhoz vezet, és hogyha nem oldjuk meg ezt a helyzetet, akkor a jövőben is nagyon sok járványra lehet számítani. Itt az agro ökológiáról is beszélek, nagyon sürgős, tehát az, hogy ne csak a diagnózusban dolgozzunk, segítsünk a gyógyszeres kezelést, még akkor is, hogyha ez nem tökéletes, de emellett párhuzamosan a helyi termelést, az agroökológiát is tudjuk támogatni. Mindezek nagyon-nagyon fontosak. Köszönöm szépen. Thank you. Uh, I would now like to give the floor. Köszönöm. Beata Kampának szeretné megadni a szót az ICR-tól. Dziękuję bardzo. Nagyon szépen köszönöm. Először is szeretnék köszönetet mondani a biztosoknak, amiket kaphattunk a találkozó elején. Én szeretnék rátérni a következő kérdésekre. Úgy vélem, hogy nem szabad eltérnünk az eddigi támogatásoktól, mert ezek a humanitárius fejlesztési támogatások mobilitás nagyon fontos, nem lenne jó, hogyha a, eltávolodnánk a már megkezdődött projektektől. Én láttam azt, hogy mit jelent az, hogyha nagy szervezetek kilépnek a támogatásból, és az, az országok nem voltak felkészülve erre, és igazi drámát okozott ez úgy gondolom, hogy a folytonosság nagyon fontos. Pontosan ebben a pillanatban, és, ez a, és erre szeretnék koncentrálni, és ezt szeretném, erre szeretném kérni a két biztost, nagyon fontos az, hogy figyeljünk Olaszországra, Görögországra. Nagyon sok menekült van ott, kívülről és belül is, és meg kell találni a megfelelő módot a táborokban, Görögországban, mert nagyon szoros kapcsolat van itt. Nagyon nehéz a helyzet, ugyanígy Szíriában és Jordániában is. Itt is nagyon sok fertőzött lehet, nem lehet elképzelni azt, hogy Európa visszalépjen most, viszont hatékonynak kell lennünk. Azt kérném, hogy legyünk hatékonyak, főként a legszegényebbnek segítsünk, ahol a leggyorsabban terhethet a vírus. Azon szervezetekkel megkeresni, megkeresni a kapcsolatot, ahol a helyszínen, akinek megvan helyszínen a e, partnerük, legyen szó a vörös koresztről, a vörös félholdról, e, e, ezek sem érnek el mindenhova, viszont a eh, különböző egyházi szervezetek igen. Két görög eh, eh, szigeten is vannak programok, ott is vannak misszionáriusok, bizonyos egyházi vezetők, akik segíthetnek a segítség szétosztásában a leginkább rászorulóknak velük kell felvenni a kapcsolatot. Tudom, hogy nagy szükség lenne a kórházokban a lélegeztetőgépekre. Vannak olyan helyek, ahol nagyon sok szíriai menekült van, vannak olyanok, a menekültában van, akik eh, Libanonban születnek, nincsen itt állampolgárosunk sem, itt is kellenek a gépek, azonnali, közvetlen támogatásra van szükség a leginkább rászorulók számára. Természetesen minden ország Európában nagyon nehéz helyzetben van, de Görögország és Olaszország ott, ahol nagyon nehéz a helyzet humanitárius szempontból a menekültek miatt, erre kell koncentrálni, és hogyha más országokról van szó, akkor természetesen a közel-kelet a következő epicentrum lesz. Afrika is fontos, Rivazi asszony is elmondta. Itt már az ebola is volt, más járványok is voltak, nem szabad itt abba hagyni a támogatást. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Most pedig az utolsó koordinátornak, adom meg a szót Miguel Urbán Crespo-nak a GUE-tól. Nem hallható a hozzászólás. Parece que ha habido un... Most hallanak? Úgy tűnik, hogy az előbb nem működött a rendszer. Igen, halljuk Önt. Remek. Szerettem volna a technikusoknak eh, köszönetet mondani, és eh, a tolmácsoknak is, valamint a titkárságnak, a bizottság titkárságának, amely lehetővé teszi ezt a mai ülést. És eh, a szélső jobboldali képviselő figyelmét felhívnám arra, hogy nem ismer határokat ez a vírus, ezért Afrikában leküzdeni legalább olyan fontos, mint itt Európában. Ez pedig egy alapvető gondolat. Tanulunk, megtanuljuk, hogy milyen fontos a közegészségügy, az egyetemes egészségügy, amely védelmet nyújt az állampolgároknak. Ez egy alapvető jog, amelyet hosszú ideig támadtak a neoliberális politikák. A biztos úr is hangsúlyozta, hogy mennyire fontos az, hogy a különböző humanitárius vészhelyzeteket továbbra is támogassuk, a koronavírus ellen, és ezeket csak súlyosabbá teheti ez a jelenlegi pandémia. Emlékeztetnék arra, hogy mi a helyzet a gázőjövezetben a palesztin lakossággal, illetve a menekült táborokban élőkkel a Szahara térségében, akiket évek óta magukra hagyunk, és ez a jelenlegi helyzet csak súlyosbítja a bizonytalanságukat Európának, éppen ezért reagálnia kell, szolidáris választ kell adnia úgy, hogy nem szabad megfeledkeznünk egyidejűleg az európai országokban található menekült táborokról sem, ahogyan a biztos úr is említette. Szükség van most egy humanitárius vészhelyzeti tervre Lesbos esetében, és más táborokban is. Az NGO-k is közlik velünk, hogy mennyire aggasztó a helyzet azzal kapcsolatban, hogy a korábbi fejlesztési forrásokat, a humanitárius támogatást hogyan fogják újraelosztani, és mi a helyzet ezzel az új alappal, amely több millió eurót bocsát rendelkezésre a Team Europe számára konkrétan, tehát tisztázni kell, hogy az alapokat hogyan osztják majd el. Nem szabad, hogy abba hagyják a már folyó projektek támogatását. És végezetül szerettük volna felhívni a figyelmet egy nagyon fontos dologra, ez pedig a déli országok helyzete a Világbank egy moratóriumot jelentettek be a déli országok esetében az adósság törlesztése 2021-ig. Ez egy jó lépés, hogyha ez egy első lépés, egy, egy kezdete annak, hogy végül eltöröljék az adósságukat. Először is azért, mert 2021, ez már egy reális időpont, a jelenlegi válság következménye azonban túl fognak mutatni 2020-on, sokkal több időre van szükség ahhoz, hogy társadalmi és gazdasági szempontból is kilábaljunk a válságból. Egy ideiglenes adósság eltörlés lehetővé teszi azt, hogy olyan költekezésbe bocsátkozhassanak az országok, amelyek kezelni tudják a pandémia társadalmi következményeit. Nagyon valószínű, hogy számos ilyen érintett ország új kölcsönöket kell, hogy felvegyen, ahhoz, hogy a rendkívüli költségekkel szembe tudjon nézni. Éppen ezért a GUE részéről szerettük volna megkérdezni, hogy mindkét biztos figyelembe veszi-e azt, hogy a nemzetközi pénzügyi intézmények javaslata, ez megfontolandó-e, vagy ahogyan azt mi gondoljuk a GUE-ban, nem csak az a fontos, hogy egy moratóriumot vezessenek be, hanem valóban eltöröljék, elengedjék az adósságot a déli félteke országainak, és szeretnénk tudni, hogy a bizottság ezzel kapcsolatban milyen döntést hoz. Köszönöm szépen, és nagyon nagy öröm számomra, hogy itt lehettem, és részt vehettem ezen az ülésen, és köszönöm a bizottságnak is, hogy eljött a Fejlesztési Bizottság ülésére. Köszönöm szépen. Most pedig, miután meghallgattuk a koordinátorokat, a biztosoknak adom meg a szót, hogy válaszoljanak a kérdésekre, azután pedig megnyitom a vitát, és a fennmaradó időben további kérdéseket tehetnek fel. Úr Pilány nem biztos, hogy először a szó. Köszönöm, elnök úr. Mennyi időm van? Mert hát elég sok kérdés érkezett. Hány perc rendelkezésemre? Hát, hogy őszinte legyek, ezt a napi rendi pontot 6 órakor le kellene zárnunk, ami 20 perc múlva lesz, de szeretném megnyitni a vitát, hogy más képviselők is hozzászólhassanak de természetesen a koordinátoroknak szerettük volna megadni a lehetőséget, hogy az álláspontjukat kifejtsék, úgyhogy gyakorlatilag önöm múlik, de ha esetleg a koordinátorok kérdésére kitér, akkor talán a további képviselő kérdéseit is egyben megválaszolta már. Okay, thank you. Rendben, köszönöm szépen ezt a pontosítást, megpróbálok akkor röviden válaszolni. Először is Ölvény úr kérdésével indítanék, és ez egy kis időt fog igénybe venni, mert úgy gondolom, hogy egy nagyon fontos felvetés volt. Görenc képviselő szintén rákérdezett a kiegészítő forrásokra. Azt hiszem, jelenleg most ugye a pénzügyi ciklus végére érkeztünk, és sajnos, ahogyan Hölvény úr is megjegyezte, a forrásaink nagyon korlátozottak. És pontosan ezért, amikor megértettük, hogy itt egy globális válságról lesz szó, elindítottunk egy óriási folyamatot, felvettük a kapcsolatot az összes delegációval világszerte, és arra kértük őket, hogy a jelenlegi finanszírozásból keressenek forrásokat, amelyeket át lehet csoportosítani a COVID-19-szel kapcsolatos intézkedések finanszírozására. Azt kell mondjam, hogy ez egy nagyon komoly munkát jelentett, de nagyon büszke vagyok arra, hogy ezt végre tudtuk hajtani. Egy elég jelentős csomag jött össze, hogyha megnézzük a 15,6 milliárdos keretet. Hölvényi úr kérdezte, hogy a magánberuházások szerepe mennyi. A 15,6 milliárdból kb. 9 milliárd támogatást jelent. Van egy kb. 1,4 milliárdos támogatás, ami garancia, a finanszírozás hátralevő része pedig az Európai Befektetési Banktól származik. Tehát itt hitelekről van szó, kölcsönökről. Ez azt jelenti, hogy a magánszektor is jelentős támogatást nyújt, és az elképzelésünk természetesen az, hogy a gazdasági növekedést fellendítsük és munkahelyeket teremtsünk a partnerországokban a kérdése a kisebb szervezetekre, helyi szervezetekre vonatkozott. Én úgy gondolom, hogy a mi delegációink kulcsfontosságú szerepet töltöttek be e csomag létrehozásában, és tényleg reméljük, hogy helyi szinten a delegációink meg tudják szólítani a helyi szervezeteket, amelyeket így támogatni tudunk a partnerországokban. Elhangoztak kérdések Bulman képviselő részéről is, akinek először is köszönöm a támogatását. Nagyon komoly kihívást jelent most ez az időszak, és szükségünk is van a támogatásra. Egyetértünk az elemzésével abban a tekintetben, hogy ez egy hosszú távú feladatot ró ránk. Az első aggodalmam az az, hogy hogyan fogunk tudni hidat építeni a válságból a fenntartható fejlesztési célkitűzések, illetve a 2030-as dátum felé. Azt hiszem ez egy olyan téma, amelyet talán később is meg tudnánk valamikor vitatni. Minden esetre ezt egy nagyon fontos témának tartom, és szeretnék néhány gondolatot megosztani önökkel ezzel kapcsolatban. Azt is kérdezte, hogy mennyi pénzt tudunk a szubszaharai Afrika számára elkülöníteni. Ha megnézzük a vissza nem térítendő támogatásokat, ez kb. 9 milliárdot jelent. Körülbelül kettő jut a szubszaharai Afrikának, de természetesen garanciákat, illetve kölcsönöket is tudunk nyújtani. A finanszírozás az európai költségvetésből származik, valamint az európai fejlesztési alapból, illetve a befektetési banktól. Görens képviselő a globális alap szerepét említette. A globális alap illetékesével a héten fogok találkozni, és ők természetesen nagyon fontos szerepet töltenek be részt vesznek abban a konferenciában is, amelyet május 4-én szervezünk. Azt is kérdett, kérdezte, hogy hogyan elemezzük, hogyan értékeljük a visszajelzéseket a különböző, főleg afrikai országokból. Elmondhatom, hogy több mint 30 telefonhívásom volt a Team Europe csomaggal kapcsolatban. Több afrikai vezetővel tárgyaltam, illetve multilaterális szervezettel. Természetesen különbözőek az igények a partnerországokban, de ha volna egy téma, amelyet kiemelhetnék, mert ez az gyakorlatilag az összes eszmecsere során felmerült, ez az adósság kérdése. Önök közül is többen érintették ezt a témát, ami nem meglepő, hiszen 46 ország az törlesztésre többet fordít, mint a közegészségügyre, ami jelzi, hogy milyen súlyos ennek az adósság problémának a kérdése. Mit tehetünk? Azt mondhatom, hogy az Krisztalina Georgiával is beszéltem, aki az IMF vezérigazgatója, és kollégáim közül is többen beszéltek vele. Tudom, hogy a bizottsági tisztviselők is felvették a kapcsolatot az IMF-fel. Támogathatjuk az IMF törekvéseit, és a G20-akra is nyomást gyakorolhatunk az adósság törlesztéssel kapcsolatban, de sajnos nem vagyunk olyan helyzetben, hogy döntéseket hozhatnánk e kérdésben. Ez a téma azonban személyesen is fontos számomra, hiszen korábban pénzügyminiszterként dolgoztam, ezért tisztában vagyok azzal, hogy több afrikai ország számára ez mennyire jelentős. Folytatni fogjuk e tekintetben a munkánkat. Elhangoztak kérdések illetve észrevételek más kollégáktól is. Több kérdést tettek fel. A honlapunkon van egy táblázat, ahol látható, hogy milyen forrásokat különítettünk el különböző országokra. Ugyanakkor egy dolog, amit szeretnék elmondani, az az, hogy természetesen szolidaritást kell tanúsítanunk az Európai Unióban belül, az Európai Unión belül a tagállamok között, ugyanakkor egyidejűleg szolidaritást kell tanúsítanunk a partnerországaink felé is. Ugyanis amíg a COVID-19 bárhol is jelen van a világon, senki sem érezheti magát biztonságban. Amíg nem sikerült egy oltóanyagot kidolgozni ezzel szemben. Éppen ezért a bizottság finanszírozza a fejlesztési munkát, az oltóanyag kifejlesztését és a, ezzel kapcsolatos kutatásokat, és a donor konferenciát is ezért szervezzük meg május 4-ére. Ez az erkölcsi kötelességünk, és szolidaritást kell tanúsítanunk a partner országaink irányába. Rivazi képviselő a szenegáli helyzetre utalt. A Pasteur intézetet Dakárban már elláttuk 15 millió eurós támogatással, tehát tisztában vagyunk a szükségleteikkel. A kezelés és a diagnosztika szintén fontos, és ez is szerepet kap a májusi konferencián. Tehát nem csak az oltóanyag fejlesztésére fókuszálunk, természetesen ezt hangsúlyosan kezeljük, de nem ez az egyetlen kérdés, amelyre figyelmet szentelünk, hanem a kezelés és a diagnosztika, a diagnózis felállítása is fontos. Urbán Kreszpó képviselő az adósság törlesztését említette, úgyhogy erre is azt hiszem reagáltam. Köszönöm szépen. Thank you, Commissioner. Köszönöm szépen, biztos asszony, most pedig átadom a szót Lenácsics biztos úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr, megpróbálok én is nagyon távirati stílusú lenni, mert kevés az idő. Hölvényi úr, szeretném biztosítani önt arról, hogy elkötelezettek vagyunk arra, hogy rendszeresen információt cseréljünk önökkel, és konzisztensen, állandóan azon vagyunk, hogy a kommunikációnkat javítsuk arról, hogy milyen fajta tevékenységeket folytatunk. Ön említette a helyi szervezetek szerepét. Számunkra a humanitárius segítségnyújtás során a helyi szervezetek bevonása egy olyan dolog, amelyre mi tölekszünk mindig is, amikor ez lehetséges. Ez persze függ ezen szervezetek kapacitásától is, és attól a lehetőségtől is, hogyan tudjuk az érintetteket elérni. Bulman képviselő úr, jelenleg nincs még lebontás arról, hogy milyen országok kapnak a betárius segítséget, néhány intézkedés nem lesz országspecifikus, specifikus, hiszen számos támogatás partner szervezetekhez megy, az ENSZ-hez, vagy a Vörös Kereszt, Vörös Félhold mozgalmához, és nem szükségszerűen különítjük el ezt támogatást különböző országoknak. Lesznek olyan támogatások is. Jelenleg a vészreagálás humanitárius része 100 millió, ez Afrikát érinti nagy részt, és beszélünk még a fejlesztési kollégákkal is, Opalainen kollégának itt köszönetet mondanék, mert nagyon jól együtt lehet vele dolgozni, nagyon sokat beszélünk átcsoportosításokról, a nexus koncepciót próbáljuk kiaknázni, és itt bizonyára lesznek országspecifikus fellépések is. Eh, rátérnék egy olyan kérdésre, amit Gőrenc képviselő tett fel. Az elérhető támogatás korlátozott, és egyetértek Gőrenc úrral abban, hogy nagyon óvatosan kell ezzel bánnunk, óvatosan kell kiválasztani, kiválasztani a partnereket, a célországokat, célcsoportokat, koordinálnunk kell más adományozókkal, és mindenek előtt döntésünket hiteles igényfelmérésre kell alapozni. Ezt rendszeresen elvégezzük. Van egy ekocsapat számos országban, a helyszínen, Szorosan együttműködünk az ENSZ rendszerével és más nemzetközi szervezetekkel és más ismert NGO-kkal, tehát nagyon hiteles igényfelmérést végzünk, és ez az alapja a döntéshozatalunknak, azt illetőleg, hogy hova jutassuk el a pénzt. Bulman úr kérdezett a vésztartalékról. Az utolsó simításokat végezzük azon a finanszírozáson, ami ebből a forrásból származna. Ebben a naptári évben nem tudjuk teljes mértékben kimeríteni ezt a tartalékot, valamit itt kell hagyni, hiszen fel kell készülnünk a év későbbi részében jelentkező váratlan helyzetekre, de megpróbáljuk ebből a forrásból is azért felezni a támogatást a COVID-19-re adott válasz kapcsán. Cibnyák úr, szeretném önnek elmondani azt, hogy az európai állampolgárokat nem hanyagoljuk el, pont ellenkezőleg, hogyha összeadjuk azokat a támogatásokat és forrásokat, amelyeket eddig mozgósítottunk az európai intézmények, európai pénzügyintézmények és az Európai Unió tagállamai részéről, a COVID kihívás leküzdésére az Európai Unióban, akkor összességében több mint 3 trillió euróról van szó. Összehasonlítva ezzel valószínűleg ön is egyetért azzal, hogy a globális válaszunk az 50 milliárd és 20 milliárd a tagállamoktól, az, ez a minimum szolidaritás, amit a partnerországoknak fel tudunk mutatni, és a mi érdekünk is az, hogy segítsünk ezen országoknak, hogy le tudják küzdeni ezt a vírust, ahogy ezt Ubelainen kollégám is elmondta, mert minél jobban megfékezzük a járványt máshol, úgy sikerül azt nálunk is megfékezni. Mindenek előtt mi segítettünk Kínának, mielőtt Kína segített volna Európának. Február elején is már segítettünk Kínának. Számos EU tagállam volt, amely hozzájárult ehhez, és később Kína viszonozta ezt, és ez a szolidaritás jó példája globális szinten hiszen globális kihívással állunk szemben. Örömmel látom azt is, hogy néhány hete az EU tagállamok közötti szolidaritás működik, sokkal jobban, mint a járvány kezdetén, és ebbe beletartozik az is az a támogatás, amit Olaszországnak adunk, például orvosok mennek Olaszországba, hogy betegeket kezeljenek, de olasz betegeket is kezelnek más európai kórházakban. Rivazi képviselő, szeretném tisztázni azt, hogy az Európai Unió export korlátozásai, export engedélyezési előírások igazából, nincs megtiltva a kivitel, de engedélyre van szükség. Szorosan együttműködünk Hogan biztossal azért, hogy megfelelő legyen a megfogalmazás, amelyel lehetővé lehet tenni a humanitárius célú exportokat. Kempa képviselő hangsúlyozta azt, hogy a rászorulókon kell segíteni. Természetesen ezzel együttértünk. Szeretném hozzátenni azt, hogy nagyon figyelünk azokra a helyzetekre, amikor nagy nehézségbe ütközik a humanitárius hozzájutás. Megpróbálunk együttműködni olyan partnerekkel, amelyek hozzáférnek, be tudnak lépni ezek a területekre. Néha ezek vallási nem kormányzati szervezetek, más esetekben más szervezetekről van szó, arra törekszünk, hogy mindenhol sikerül, sikerül humanitári segítséget nyújtani. Várkászpó úr, szeretném elmondani azt, hogy az Európai Unió nem felejtette el a palesztin táborokban élőket. Az Európai Unió az egyetlen humanitárius adományozó. Nem felejtettük el a görög szigetek problémáit sem, itt is lényegi segítséget adunk, és Johansson biztos kollégám intenzíven azon van, hogy az ott lévő helyzetet javítsa végezetül pedig az adósságok felfüggesztése. Ez jó lépés lehet, de jobb lenne humanitárius szempontból, hogyha még többet tennének ebben az ügyben. Köszönöm szépen a figyelmüket. Elnök, köszönöm szépen a biztosoknak ezeket a válaszokat, köszönöm a koordinátorok kérdéseit. Hát lejárt az idő, de van egy jó hírem, 15 plusz percet kaptunk, 15 percünk van még, ezért eh, néhány képviselőnek eh, szót tudunk adni, van egy listánk a felszólalókról, a Deont rendszer alapján fogom szétosztani a felszólalási időt, és eh, azt kérnem, hogy azonnal a kérdésükre térjenek rá. Hideget benne le. Hello. Hello. Köszönöm szépen. A következő lenne a kérdésem. Most kicsit tűzoltó üzemmódban vagyunk, de mondjuk egy vagy két év múlva, hogy fog kinézni a helyzet, amikor vége a világjárványnak? Hogyan tudjuk Afrikát önsegítésre, fenntartható módon rá vezetni. Az Afrika stratégiában szerepel az is, hogy nagyon fontos az, hogy az Afrikai Unió szerepét erősítsük. Hogyan látja ön a lehetőséget arra, hogy az Európai Unióhoz hasonlóan az Afrikai Unióban is legyen egyfajta civil mechanizmus, vagy különböző intézmények, intézményrendszer, vagy egy mentő csomag Afrikában. Hogyan tudunk olyan eszközöket létrehozni, amelyek révén Afrika jobban tudja majd magát segíteni, hasonlóan az európai modellhez. Köszönöm. Köszönöm. Monika Szilvána González következik az SND-től. Köszönöm szépen, hallanak? Jó napot kívánok! Hallanak? Jó napot kívánok mindenkinek, és köszönöm szépen a technikusoknak azt, hogy lehetővé tették azt, hogy a mai fontos, érdekes ülést a biztosokkal meg tudjuk valósítani. Köszönöm szépen! Számomra talán az a legfontosabb, hogy most gyorsan és röviden összefoglaljam a kérdéseimet. A COVID idejét éljük, egyetérthetünk abban, hogy ma még inkább szükséges az, hogy a multilateralizmust részesítsük előnyben, gyakorlatilag nem is lehetünk Európában biztosak abban, hogy hogyan alakul a helyzet, és ezt csak multilaterális szinten lehet megoldani. A következő lenne a kérdésem, a humanitárius segítségnyújtással kapcsolatban, ugye itt több szervezet nevét is megemlítettük, a problémákkal kapcsolatban fontos azt is látni, hogy tárgyalásos úton tudjuk megoldani a helyzetet, mert hogy a különböző országokban máshogy és máshogy valósul meg az elszigetelése az embereknek, és hát el kell jutni a különböző országok legeldugottabb területeihez is. Globális válaszra van szükség, és ezt már a külügyi biztos is elmondta, több mint 15 milliót szeretnénk a COVID-19-es válság megoldására fordítani a szomszédságpolitikán belül, ugyanakkor itt új pénzre is szükség van, tehát nem lehet csak átcsoportosításokból megoldani a helyzetet. Engem az is nagyon aggaszt, hogy ez az összeg, amely globális szinten szükséges, ebből Latin Amerika csak 900 milliót kap, és nagyon sokszor elmondtuk már azt is, hogy nem lehetséges az, hogy a Latin Amerikát, Dél-Amerikát magára hagyjuk. Gyakorlatilag az összes dokumentumban is szerepel ez. Még 10%-át sem adjuk most Latin Amerikának, ahhoz képest, amit a világ más területeire fordítunk. Tehát nagyon fontos lenne ezzel a kontinenssel is együttműködni, itt természetesen közepes bevételű életszínvonalú országokról beszélünk, de például Ecuador vagy más országok tekintetében is fontos lenne a támogatások nyújtása. Ne haragudjon, nem akarom elvenni a szót, de valóban nagyon kevés az időnk, gyakorlatilag egy-egy percet tudunk mindenkinek biztosítani, hogy mások is kérdéseket tudjanak feltenni. A Renew-tól következik Kathleen Shadow. Köszönöm szépen. Kedves biztos, köszönöm szépen, és valóban nagyon fontos az, hogy megvalósulhatott ez a mai összeköttetés. Lenne egy megjegyzésem és két kérdésem. A megjegyzés a következő. Vissza szeretnék térni az államadóság kérdésére, Franciaország valóban készen áll arra, hogy harmadik országokkal, hát főként fejlődő országokkal szemben végig gondolja az államadóság eladását, és szerintem az EU támogathatja ezt a fajta megközelítést. Ami pedig a kérdéseimet illeti a fenntartható fejlődéshez kapcsolódnak, ez a válság a klímaválsághoz, a biodiverzitás, biodiverzitás vesztés válságához is kapcsolódik. Tehát komolyan kellene gondolni azt, hogy az Európai Unió külkapcsolataiban és bel kapcsolataiban is ezeket a kérdéseket központba helyezze. Nagyon fontos lenne az Európai Uniós tevékenységet Kínához hasonlóan arra fordítani, hogy bemutassuk azt, hogy milyen sok mindent tettünk, hiszen ez így van, tehát valahogy a kommunikációnkat, a valorizációját a munkánknak erősítenek, erősíteni kellene. Köszönöm szépen! Köszönöm! Rásza Juki MVC elnök következik. A néppártok. Jó napot kívánok! Hallanak? Igen, halljuk. Sajnos nagyon rossz a összekötetés minősége, nem hallható a videó. One was collaborators uh, on NDICI, Neighborhood Development International Cooperation Instrument. I would like to give a question to Commissioner uh, Urpilainen. Uh, the virus of... Egy kérdésem lenne. A vírus természetesen hatással van mindenre, a technikai ülések folytatódnak, ugyanakkor a tanács nem kapta meg a megfelelő felhatalmazást az MFF előkészítésével kapcsolatban, talán még kevesebb a rálátásunk a tárgyalások folytatására. Úgy tűnik, hogy a következő évben a COVID továbbra is napirenden marad, ezért nagyon fontos lenne az, hogy a gazdasági hatások csökkentésére odafigyeljünk, de ezen kívül azért az Európai Unió külügyi politikáját se érje öm, kár. Tehát hogy lehetne, ön hogy gondolja, hogy vajon az év vége előtt sikerül az NDIC tárgyalásokat befejezni, és vajon hogyan viszonyul ez a tanácsban folyó a pénzügyi kerettel kapcsolatos tárgyalásokhoz. Köszönöm szépen, zöldek. Hallanak? Oui, on vous entend. Igen, halljuk. a un impact sur des systèmes alimentaires qui sont déjà très fragiles et il aggrave encore les... A meglévő nehézségekre is hatása van a mostani élelmiszerválságnak. Nagyjából 50 millió afrikai, főként Nyugat-Afrikában éhínségnek van kitéve, tehát valamit tennünk kell ebben a nehéz koronavírus válság időszakban, mert hogy nagyon aránytalan módon érinti a lakosságot Afrikában ez a helyzet. Mit tesz az Európai Unió annak érdekében, hogy közép és hosszú távon a megélhetés biztosítása, illetve a, az élelmiszertartalékok biztosítása meglegyen Afrikában. Ezen kívül a férfiak és nők esélyegyenlőségével kapcsolatos célok 2021-re vonatkozó a célkütűzései meg fognak-e valósulni. Itt főként a nőket ért erőszakos cselekmények és a nők egészségi állapotával kapcsolatos helyzet romlására kell számítani. Vajon az Európai Unió mit tud tenni a nemi esélyegyenlőség biztosítására, hogyan, milyen programokat lehet a COVID-19 időszakában megvalósítani, és a reproduktív, illetve szexuális egészségre vonatkozó programok hogyan tudnak folytatódni, hiszen azt kockáztatjuk, hogy az AIDS hív ellenes programok, illetve más programok is a koronavírus elleni harcba fognak becsatlakozni. Köszönöm utolsó kérdés. Carlos Szeringe az SND-től. Nagyon sajnálom, hogy nincsen több időnk, és nem tudok másoknak is időt adni. Köszönöm szépen, köszönöm a lehetőséget és a biztos által elmondottakat is. Szeretném megköszönni a Team Europe kiváló munkáját. A paritásos parlamenti közgyűlés, Afrika-Európa paritásos parlamenti közgyűlés is nagyon nagy mértékben üdvözölte a munkánkat. Egy közös jelentést készítünk most a paritásos bizottságok részéről a világjárvány hatásaival kapcsolatban, illetve hogy hogyan lehet ezt csökkenteni. Sajnos nagyon sok kérdésem van, nem hiszem, hogy mindenre választ tud majd adni, de talán a többéves pénzügyi kerettel kapcsolatos kérdés a legfontosabb, ezt ugye április 29-ére várjuk, hogy fog kinézni az együttműködési büdzsé, a partnerségi büdzsé, illetve a szomszédságpolitikai büdzsé, konkrétan az Afrika-Európai Unió együttműködést hogyan kívánják finanszírozni, és hogyan tekintenek a COVID-19 válság utáni időszakra. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Most pedig a záró nyilatkozatokat hallgatjuk meg. Először úr Pilányen biztos következik. Köszönöm, elnök úr, köszönöm a kérdéseket, megpróbálok kitérni azokra, amelyeket hozzám intéztek. A végén kezdeném. Ami a kotonúi tárgyalások utáni helyzetet illeti, Ma délelőtt tárgyaltam Robert Tüzével, az Alkácsé fő tárgyalójával. Az eredeti terv az volt, hogy a tárgyalásokat megpróbáljuk április végéig lezárni, de sajnos ez már nem realisztikus a járvány miatt, ezért most arra törekszünk, hogy a következő miniszteri ülést politikai szinten májusban tartsuk meg, talán május közepén, és megpróbáljuk a tárgyalásokat nyárig lezárni. Ez a jelenlegi terv. Történt technikai szinten megfelelő erőlelépés, és a tisztviselők szintjén a magas szintű menedzsment szintjén is, de természetesen politikai szintű haladásra is szükség van, ezért eh, most keressük ennek a találkozónak az időpontját. Ez a jelenlegi helyzet, én azért továbbra is bizakodó vagyok, és remélem, hogy a tárgyalásainkat minél hamarabb le tudjuk zárni. Ami az NDG-t illeti, e területen is technikai szintű előrelépés történt. Várom a következő trialógust. Bízom abban, hogy ki tudjuk tűzni ennek időpontját. Én már nagyon készülök erre, és kitartok az eddigi megközelítésünk mellett. Remélem, hogy még az év végéig lezárjuk a tárgyalásokat. Erre szükség van. Ez mindenképpen tényként kezelhető, és szeretném, ha tudnánk tartani a menetrendet. Más kérdések is érkeztek. González képviselő hangsúlyozta a multilateralizmus fontosságát, teljes mértékben egyetértek. Éppen ezért Lenácsics kollégával együtt támogatjuk a WHO szerepét, az ENSZ szerepét e válság megoldásában. Sajnos elmondhatom, kedves barátaim, bárcsak lenne bárcsak lennének friss forrásaink, bárcsak lennének új pénzek, amelyekkel támogathatjuk a partnerországokat, de jelenleg ilyen nem áll rendelkezésre. Szükség van az új többéves pénzügyi keretre, és tényleg remélem, hogy az államfők és a kormányfők készek lesznek az MFF-fel kapcsolatos tárgyalásokat lezárni, hogy a programozást is elkezdhessük. De nem feledkeztünk meg Latin Amerikáról, lefelől biztosíthatom. Körülbelül egy milliárd, kb. 900 millió eurós finanszírozás áll Latin Amerika rendelkezésére. Ez a jelenlegi finanszírozás, a jelenlegi keret. De azt hiszem egyértelmű, hogy támogatjuk ezt a térséget is. Felmerült egy kérdés a kommunikációval kapcsolatban, és hogyan tudnánk felhívni a figyelmet az általunk megtett lépésekre. Egyetértek ennek a fontosságával. Ha megnézzük a Team Europe csomagot, 15,6 milliárd euró az Európai Befektetési Bank és a bizottság részéről, 4 milliárd euró a tagállamoktól, és kb. 1 milliárd az EBRD-től több mint 20 milliárd a teljes összeg. Azt hiszem, hogy ez a közös felelősségünk, hogy képesek legyünk ezt a partnereink felé kommunikálni, az érdekelt felek felé ezt kommunikálnunk kell, és ez valóban példaértékű, a szolidaritásunkat bizonyítja, valamint azt, hogy felelősek vagyunk a partnerországaink felé. Ez egy közös kihívás, és tényleg remélem, hogy képesek leszünk együttműködni, azért, hogy az üzenetet eljuthat, eljuttathassuk a partnerországok és a partnerországokban élő állampolgárok felé. Ugyanígy az uniós állampolgárok felé is, mert csak akkor nyerhetjük meg a COVID-19-es küzdelmet, hogyha együtt lépünk fel. Köszönöm. Köszönöm szépen, Lenácsics biztos. Köszönöm, elnök úr. Mivel az időnk fogy, ezért megpróbálok a még megválaszolatlan kérdésekre reagálni. Bentele képviselő hangsúlyozta, hogy segítenünk kell Afrikát, hogy Afrika is segíthessen magán. Nem csak a, a válaszadásra kell fókuszálnunk, hanem a megelőzésre és a felkészültségre is. Természetesen e tekintetben többet kellene tennünk, hogy az afrikai országokban is a rendszereket javítsuk, ugyanakkor együtt kell működnünk az ellenálló képesség, a lakosság ellenálló képességének bővítése érdekében is. Javítanunk kell a higiéniát, a vízellátáshoz való hozzáférést, az élelmiszerellátás biztonságát, hiszen az ilyen problémákkal küzdő lakosság jobban kivantéve a fertőzés veszélyének is. Nem szabad e- erről, ettől, erről megfeledkeznünk, ami pedig a válságkezelési mechanizmusokat illeti, technikai együttműködés rendelkezésünkre áll. Ezt kérés esetén fel tudjuk ajánlani az különböző országoknak, amennyiben koordinációs mechanizmusokat szeretnének létrehozni. Fofana Pieret képviselő hangsúlyozta az élelmiszerbiztonság kérdését. Ez a pandémia nem csak egészségügyi kihatással van, hanem egy komoly gazdasági, hanem komoly gazdasági következményekkel is eh, jár a legsérülékenyebb országok esetében meg kell néznünk a globális gazdasági hatásokat, hiszen az ellátó láncokban zavar keletkezett. Éppen ezért a járvány másodlagos kihatásaira is oda kell figyelnünk, mert ezek súlyosabban fogják érinteni az egényebb országokat. A nemek közti egyenlőséggel kapcsolatban elmondhatom, hogy ez 2020-ban és 2021-ben, valamint azután is fontos lesz, hanem egy közti egyenlőség mindig is az prioritásaink élén áll majd. És végezetül szeretném megköszönni, hogy az MFF-et is említették, hiszen tekintettel arra, hogy ez a probléma hosszú időn át foglalkoztatni fog bennünket, át kell gondolnunk a többéves pénzügyi keretet, úgy gondoljuk, hogy ezt lényegesen felül kell vizsgálni, a bizottság már el is kezdte az ezzel kapcsolatos munkát, és ahogyan a bevezetőmben is elmondtam, hálás lennék, ha a parlament támogatná a humanitárius segítség nyújtás szempontjából elkönyvített költségvetés növelését a következő több éves pénzügyi eredben. Köszönöm. Well, uh... Nos, köszönöm szépen mindannyiuknak, de legfőképpen a biztosoknak ezt az eszmecserét. Remélem, hogy látják azt, hogy mennyire eltökéltek vagyunk itt a DEVE szakbizottságban. Támogatjuk Önöket természetesen ezekben a nehéz időkben. Reméljük, hogy egyértelmű üzeneteket hallhattak itt tőlünk a különböző frakciók részéről a szabizottságunktól. Köszönjük azt, hogy extra időt kaphattunk. Tudom, hogy nagyon hektikus a beosztásuk. Maradjunk kapcsolatban, és persze maradjunk biztonságban. Most akkor rátérünk az ötös napi rendi pontra, illetve a hatosra is. Kedves kollégák, március 20-án az Európai Parlament elnöksége megváltoztatta a szavazásra vonatkozó szabályokat. Április 8-án az elnökök értekezlete iránymutatást fogadott el azzal kapcsolatban, hogyan kell lebonyítani a szabizottsági szavazásokat. A szavazásokra ma kerül sor két vélemény tekintetében. Elég egyszerű lesz a szavazás, hiszen mindkettő levélformájú, és csak egy szavazási forduló kell ehhez. A cél az az, hogy megkezdjük a szavazást. Lesz elég idejük arra, hogy szavazhassanak egészen 7 óráig, illetve 7 óráig ma este. Utána pedig majd később e-mailben kapják meg az eredményeket, illetve a weboldalunkra is felkerülnek az eredmények. Annak érdekében, hogy minden jó irányba haladjon, szeretnék emlékeztetni a távszavazás fő lépéseire, megfelelvén annak az iránymutatásnak, amit a szakbizottsági elnökök értekezlete április 8-án fogadott el. Ellenőrizni fogom azt, hogy megvan-e a szavazatképesség úgy, hogy azt kérem önöktől, hogy mindannyian kérjenek szót, ezt úgy lehet megtenniük, hogy a gombot megnyomják a képernyőjükön. Aztán mostanra már kaptak egy e-mailt a devevót at europa.europa.eu e-mail címről. Az e-mailben az állt, hogy szavazzanak, este 7 óráig lehet leadni a szavazatokat, és ahogy mondtam, Elég egyszerű a szavazás, hiszen mindkét vélemény egy levél formájában létezik. A következő lépés az az, hogy kinyomtatják a szavazó listát, ráírják nevüket, a szavazatukat, úgy, mint mindig pluszt helyeznek, hogyha egyetértenek vele, mínuszt, hogyha nem, és nullát írnak oda, hogyha tartózkodnak. Aztán aláírják a nyilatkozatot mindkét szavazó listán. Miután szavaztak és aláírták a szavazó listát, beszkenelik vagy lefényképezik ezeket a listákat, és visszaküldik ezt a devevót at europal.europa.eu e-mail címre. Szeretnék rámutatni arra, hogy csak azok a lista szavazólisták, amelyeket a hivatalos parlamenti e-mail címükről küldtek el, és amelyeken rajta van a nevük és a szavazatuk olvasható formában, illetve az aláírásuk is, csak ezeket tudjuk elfogadni szavazatként. A beszkenelt vagy lefényképezett szavazólistákat ugyanabban az e-mailben vagy külön e-mailben lehet elküldeni. Nagyon fontos, hogy minden oldalt aláírjanak. Arra is emlékezni kell, hogy csak azokat a szavazatokat veszük figyelembe, amelyeket erre az e-mail címre küldtek, és amelyek a határidőn belül érkeztek be. Remélem, hogy minden világos, bizonyára a kollégáik is tudnak önöknek segíteni a szavazás lebonyolításában. Hogyha nincsenek kérdések a szavazásról, akkor most rátérek arra, hogy megvizsgáljam a szavazatképességet. Azt kérem most, hogy nyomják meg a szót kérek gombot a képernyőjükön most. Megnyomta mindenki a gombot? Igen. Megvan a szavazatképességünk. A Donatella írja ezt nekem a telefonon. Ez azt jelenti, hogy megnyitom a szavazást, és ahogy mondtam, ez majd este hétkor fog lezáródni. Van még 30 percünk, fél nyolcig lehet szavazni, 19.30-ig lehet szavazni. A következő napi pont a hetes, egyéb pontok. Van-e valakinek bármilyen egyéb pontja? Nincs, rendben. Nyolcas napi rendi pont, a következő ülés. Reméljük, hogy sikerül majd egy eszmecserét megszerveznünk az, a WHO-val, a COVID-19 világjárvány fejlődő országokra gyakorolt hatásáról májusban. Reméljük, hogy ezt a május 25-i vagy május 26-ai eh, rendes ülésünkön tudjuk majd lebonyolítani. Nincs még végleges válasz erre, de ezeken a napokon lesz. Nem tudjuk, hogy melyik teremben lesz, de mindenképpen majd tájékoztatjuk önöket erről. Rendben, igazából ennyi volt mára. Köszönöm a részvételüket. Ne felejtsenek el szavazni, és kérem, hogy maradjanak egészségesek, viszlát!